Mr. Tober. So, good, uh, good evening, uh, dear Jó napot kívánok, kedves kollégák! Üdvözlök uh, mindenkit a Devel Szakbizottság ülésén. Az egyes napirendi pont a napirend elfogadása, semmilyen módosítást nem küldtek ezzel kapcsolatban, ezért ezt így elfogadhatjuk. Második napirendi pont az elnök közleményei. Köszönjük, mindenkinek, aki bekapcsolódik ma ebbe az ülésbe. Remélem, hogy hamarosan lesz alkalmunk arra, hogy személyesen is találkozzunk Brüsszelben. Tudom, hogy erről már folynak a tárgyalások. Szaszoli elnök és politikai frakcióink között remélhetőleg, hogy lesz itt előre mozdulás hamarosan, hiszen nagyon fontos jogalkotási munkánk van itt az Európai Parlamentben a következő hetekben. De persze szeretnénk ezt a lehető legbiztonságosabban végezni. Ami a tolmácsolást illeti, angolul, franciául, németül, spanyolul, olaszul, lengyelül és magyarul van tolmácsolás, mindenki ismeri a szabályokat szerintem, beszéljenek normál tempóban, egyértelműen, és hogy a videó is fontos. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez jó legyen ezen az ülésen. Szeretném önöket arról tájékoztatni, hogy a cégek elszámoltathatósága, környezetvédelmi károk esetén december 3-án lenne a szavazás erről, ezt, e, december 3-án lesz a szavazás, ezt ekkorra halasztottuk el, ez volt az elnök közleménye. Hármas napirendi pont a, az ülés az ülések jegyzőkönyvének jóváhagyása, szeptember harmadikai ülés jegyzőkönyve az e-meeting oldalon elérhető. Ha nincsen senkinek kifogása ezzel szemben, akkor ezt majd elfogadatnak tekinthetjük. Kedves kollégák, most akkor térjünk rá az eszmecserénkre Seth Berkeley úrral, aki a Gavi Szövetség vezetője. Örülünk annak, hogy itt van velünk, itt a szakbizottságunkban, és beszélhetünk a jelenlegi járvány hatásáról, a rutinoltási programokra a világ minden részén. A nyáron arról hallottunk, hogy nemetékben csökken azon gyerekek száma, akik életmentő oltást kapnak a fejlődő országokban. Az volt a becslés júniusban, hogy eh, mintegy 80 eh, millió gyerek van kitéve a diftériának, kanyarónak és eh, gyermekbélunás betegségének. A civil szervezetekkel, a nemzetközi szervezetekkel együtt felhívtunk arra, hogy állítsák vissza ezeket az oltási programokat, és kíváncsiak vagyunk arra, hogy ezek hogyan képesek működni a jelen körülmények között. A Gavi részt vesz a Covid járványra adott válasz kidolgozásában, és része a COVAX-nak, amely egyik pillére a COVID-19 akcelerátor, accelerátor eszköznek, amit a WHO indított el az Európai Bizottsággal és Franciaországgal együtt. A COVAX célja az az, hogy biztosítani lehessen azt, hogy minden ország eh, igazságos és egyforma hozzáférést kap a COVID-19 vakcinához. Tudjuk, hogy a hozzáférés biztosítása kihívás lesz akkor, amikor a vakcina elérhető lesz, és ezért fontos megérteni azt, hogy hogyan lehet biztosítani majd a hozzáférést ezen mechanizmuson keresztül. Júniusban hozzájárultunk egy NV jelentéshez véleményünkkel a gyógyszer hiány témájában, és hangsúlyoztuk a véleményünkben, hogy mennyire fontos az, hogy a COVID-19 vakcinák elérhetőek és megfizethetőek legyenek, ezt közegészségügyi jónak kell majd tekinteni. Nagyon időszerű a mai vitánk, hiszen um, úgy tűnik, hogy a COVID-19 vakcina utáni um, kutatás most már az első eredményeket felmutatta, és előkészítjük a DEVE saját kezdeményezés jelentését az EU fejlesztési együttműködéséről és a humanitárius uh, segítségnyújtásról a COVID-19-es járvány kapcsán. Most 10, 10 percre megadom a szót uh, Seth Berkeley úrnak. Berkeley úr, nyomja meg a speak gombot. Hallanak? Igen. Rendben. Köszönöm szépen azt, hogy meghívtak eh, erre az eszmecserére, és különösképpen szeretnék Tobi úrnak, illetve a Deb Deves eh, titkársának megköszönni azt, hogy megszervezték ezt. Én nagyon is tudom, hogy mennyire fontos az, hogy a parlament tudja azt, hogy milyen fajta erőfeszítések vannak a rutin eh, oltóanyagok biztosítása kapcsán, illetve annak kapcsán, hogy mindenki számára a COVID vakcinát majd biztosítani tudjuk. Szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek azt, hogy támogatja a Gavit, és köszönjük, hogy vezető szerepet vállaltak a COVID-19-es járvány kapcsán is. Az Európai Unióval folytatott együttműködés nagyon fontos a munkánk szempontjából, azért, hogy a legszegényebb országok is hozzáférjenek az oltási programokhoz. Hadd kezdjem azzal, hogy milyen hatása van a COVID-19-nek a fejlődő országokra. A tanulmányok azt mutatják, hogy a járvány mintegy plusz 150 millió embert fog súlyos ö, szegénységbe taszítani 2021-re. Úgy gondoljuk, hogy 2020-ban első alkalommal fog ö, növekedni az extrém globális szegénység 20 év óta. Tehát ebből is láthatjuk, hogy mennyire fontos, hogy prioritást e- élvezzen a prevenció, a készenlét és a, az ellenálló képesség képítése az egészségügyi rendszerekben. Mert e, különben a, mindez akadályozhatja a fenntartható fejlődési célok elérését is. A Gavi e, országai között azt láthattuk, hogy 2020 márciusában csak kevés eset volt, 620 eset volt, most viszont már az összes Gavi ország érintett, 9,4 millió esetet azonosítottak, és mintegy 160 ezeren haltak meg. Szeretnék arról is beszélni, hogy a oltási programokra hogyan hatott ez ki. Bill Gates nagyon jól összefoglalta ezt, azt mondta, hogy a COVID-19-es járvány 25 éves előrelépést vetett vissza 25 hét alatt az oltási programok kapcsán. Tehát az ed- és ez veszélyezteti a fenntartó fejlesztési célok elérését is. Az alacsony, a közepes jövedelmű országoknál láthatjuk, hogy gondok vannak az alapegészségügyi ellátással, és a leginkább érintett terület itt az oltások területe. Ahogy ön is mondta, elnök úr, 80 millió gyereket érintett ez. A 68 Gavi által támogatott uh, ortóprogram esetében be kellett volna vezetnünk, 44 uh, et érintett a COVID-19 járvány. A jó hír az az, hogy a számos Gavi ország most már újrakezdte az oltó uh, programokat globális egészségügy szempontjából a lehető legjobb vásárra az oltási programok, hiszen egy dollár, amit az oltásokra költünk, az 21 dollár megtakarítást jelent egészségügyi költségek vagy elveszett bérek szempontjából. Igazából mit tettünk? Kezdetekben azt mondtuk az országoknak, hogy az alapjainkat fel tudjuk arra használni, hogy gyorsan segítsük őket, és különböző teszt teszteket szerezzünk meg nekik, 10%-ot különítettünk el erre a célra, és 69 COVID-19-el kapcsolatos kérést hagytunk jóvá, ez 80 millió dollárt tett ki. Ez persze nem a munkánk része, azért tettük ezt, hogy segítsük az országokat, ami meg nem lennek a nagyobb donorok. Most azonban már arra koncentrálunk, hogy újra beindítsuk az oltási programokat. Nem tudjuk azt, hogy az oltást végző szervezetek képesek lesznek majd visszatérni arra a szintre, ahol voltunk a válság előtt, vagy csak lassanként indul ez be. Ez, ezzel kapcsolatban vannak aggájaink. Hogy miért fontos ez, hogy az azért fontos, mert hogyha lesznek más járványok is, akkor ez súlyos helyzetet jelenthet. Hogyha a COVID miatt állítják le az oltást, akkor az azt jelenti, hogy a kimaradó oltások miatt 84 haláleset esik minden egyes megelőzött COVID esetre. Hadd beszéljek egy kicsit a COVID-19-es járványról és az oltóanyagokról. Általában, hogy a járványok lezárulnak, az általában oltóanyagok által történik, és ezért egy COVID-19 oltóanyagra van szükség, amely hatékony és biztonságos, és megfelelő mértékben lehet gyártani, hogy az elérhető legyen mindenki számára a világon. Ez nagyon fontos, mert egy világjárvány kapcsán senki, nem, senki nincs biztonságban, mindenki nincsen biztonságban, ezért van szükség a nemzetközi együttműködésre és a szolidaritásra. A COVAX-nek ez a feladata, hogy mindenki számára egyenlő hozzáférést biztosítson. Persze elkezdtünk azon is gondolkodni, hogy fontosak a Gavi országok is, és emlékeztünk a korábbi influenza járványokra, és akkoriban az oltóanyagot mindig a gazdagabb országok vették meg, az fejlődő országok számára ez nem volt elérhető, ezért a COVAX szóval úgy építettük fel, hogy minden ország számára elérhető legyen. Lesz egy globális beszerzési eljárás, amely által együttműködhetnek a kormányok, hogy a lehető leggyorsabban hozzáférjenek az oltóanyagoknak a vásárló erejüket, így lehet egyesíteni, és ezáltal számos technológiát, gyártót lehet egyesíteni, akik sokkal nagyobb piacot tudnak lefedni. 2021 végére a COVAX célja az az, hogy két milliárd jóváhagyott biztonságos vakcinát tudjon biztosítani. A cél az az, hogy ezt minden részvevő országnak el lehessen egyenlően osztani, arányosan népességükkel, Először az egészségügyi dolgozókat oltanák meg, utána pedig terjesztenék az oltást a um, veszélyeztetett csoportokra. A további dózist az alapján lehet megkapni, mennyire sérülékeny um, egy ország, meg, milyen igények uh, vannak, mekkora a fenyegetettség COVID szempontjából. A COVAX sikere attól függ, hogy mennyire fektetnek be a COVAX eszközbe az országok. 94 magas be, jövedelmű ország, beleértve közepes bejövedelű ország is csatlakozott a COVAX-hez. Persze csatlakozni kell azt, hogy legyenek elhető dózisok, mert nagyon nagy a felvásárlás a magas jövedelmű országok részéről. Pontosan ezért akarjuk azt biztosítani, hogy mindenkinek legyen elegendő. Ami a fejlődő világot illeti, 92 alacsonyabb, közepes bevételű és kis gazdaságok kiválasztatóak erre a célra, ezért szeretnénk azokat az országokat, ezeket az országokat támogatni a vakcinavásárlásban. Két évtizedes tapasztalatunk van már abban, hogy oltóanyagot jutassunk el a világ népességének feléhez, beleértve a legnehezebben elérhető közösségeket és Van tapasztalatunk, amire építhetünk, és van egy ellátó láncunk eh, is végezetül. Sürgős eh, támogatást kértünk, legalább 2 milliárd dollárt kértünk 2021 eh, végére, és plusz 5 milliárdot 2021 végére, hogy be tudjuk fejezni ezen vakcinák megvásárlását eddig két milliárdot sikerült beszereznünk, amely 25%-át teszi ki annak, amire szükségünk van összességében. Nagyon hálásak vagyunk az Európai Bizottságnak azért, hogy bejelentette azt, hogy 100 millió eurót adnak az alacsony jövedelmi országoknak a vakcina vásárlásra. Ehhez jön még 400 millió garanciák szempontjából az EBB részéről. Ez um, hozzájárul mindahhoz, amit a Team Europe, tehát a bizottság, az EBB, az EU27 tagállama, Norvégia és uh, Izland is ígértek. Tehát mindenképpen azon leszünk, hogy megvásároljuk ezeket az oltóanyagokat, a világbankkal is együtt működünk, hogy az oltanyokra támogatást adjanak. Hadd zárjam le, tudom, hogy lesznek kérdések. A COVAX tényleg egy egyedülálló globális együttműködés, több mint 90% a világnak ebben részt vesz. Ez egy igazi globális megoldás lehet arra, hogy a COVID-19-es járványt meg lehessen szüntetni együtt kell működnünk, és ennek során azt kell biztosítani, hogy a legveszélyeztetettebb országok, gazdaságok hozzáférjenek a biztonságos, hatékony oltóanyaghoz. Örülök annak, hogy 187 gazdaság ilyen gyorsan együtt tudott működni, és ma pont ezen ülés előtt találkoztunk a 92 EMC alacsony jövedelmű országgal, mint egy 600 részvevő volt, és nagyon nagy az igény arra, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Ennyit szerettem volna elmondani, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm szépen, Berkeley doktor. Most pedig megnyitom a kérdések fordulóját. Két fordulóban hallgatjuk meg a kérdéseket. Először a koordinátoroknak adom meg a szót, illetve azoknak a képviselőknek, akik a koordinátorokat helyettesítik. Először is Hölvégyi György következik a néppárt részéről. Köszöntök mindenkit! Berkeley doktor, köszönöm a prezentációját, ami valóban remek volt. Nagyon érdekes tényeket, adatokat közölt velünk. Azt hiszem, hogy mindenek előtt az oltóanyagra van szükségünk, és remélhetőleg hamarosan meg lesz a vakcina. Az immunizációs programok kulcsfontosságúak természetesen a közegészségügy szempontjából Afrikában, és ismerve a COVID-19 kontextusát, az afrikai partnerek valóban aggódnak az új vakcinához való hozzáférés miatt. Részben megválaszolt ezzel kapcsolatban már kérdéseket. Én két dolgot hangsúlyoznék. A vidéki térségekben nagyok a kihívások, az egészségügyi infrastruktúra megakadályozza a COVID-19-el szembeni hatékony immunizációt. A helyi egyházakkal, a helyi szervezetekkel is fontos az együttműködés a fő szereplők az, ők a Szaharától déleső térségben az egészségügyi ellátás 40%-át biztosítják. Hatékonyan kell kezelnünk a COVID-19 válságot ebben a térségben. Szeretném tudni, hogy erről ön hogyan vélekedik, és az etikai kilátásokat hogyan értékeli a vakcinával összefüggésben? melyek azok az országok, amelyek prioritást érveznek, hogyan járnak el, hiszen az időzítés is egy nagyon komoly kérdés. És hogyan értékeli az afrikai országokban az egészségügyi készültséget készek arra, hogy a rászoruló személyekhez eljuttassák a vakcinát óriási számokban. Ez egy igazán fontos kérdés, és még egyszer köszönöm az előadását. Köszönöm szépen. Mark Tarabella következik az SND-től. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm Berkeley eh, doktornak is eh, a kitűnő előadását. A pandémia előtt több afrikai ország már eh, eleve gyenge egészségügyi infrastruktúrával rendelkezett, ahol az ivóvízhez való ellátás is nehéz volt, tehát a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek már korábban is nagyok voltak. A pandémiának leginkább kitett országok azok, amelyek a legkevésbé fejlettek, ahol a mély szegénység is rendkívül nagy. A legkevésbé fejlett országokban a tesztelési kapacitás is hiányzik, valamint a technológia, a kormányzati struktúra ahhoz, hogy a fertőzött személyeket megfelelően izolálják a menekültáborok is Afrikában nagy számban léteznek, és ott is nagyon sokan vannak sérülékeny személyek, de nem csak Afrikában egyébként, hanem Ázsiában is a jelenlegi válsággal szemben Afrikát is be kell vonni a megoldásba, és a vakcina beszerzése és elosztása szempontjából Afrika vonatkozásában mindenképpen a Gavi, a CEPI és az Egészségügyi Világszervezet között együttműködésre van szükség. A magánszektort, a donorokat is be kell vonni. Ahhoz, hogy a lakosság 60%-át be lehessen oltani, ez szükséges ahhoz, hogy az immunizációt elősegítsük. Itt másfél milliárd adag vakcinára van szükség. Megfelelő struktúrákat kell kiépíteni, ez pedig 7-10 milliárd dollárt igényel. Ez természetesen eh, túlmutat mindazon, amit eddig eh, ismertünk. Ez egy páratlan jelenség, akár a gyermekek vagy a felnőttek beoltása szempontjából. Ön mit gondol, Berkeley úr, lehetséges? Ugye 100 millió dollár az eh, egy szép összeg, de a szükséges alapokat össze lehet gyűjteni ahhoz, hogy az afrikai lakosság beoltásáról is gondos, gondoskodjunk. Köszönöm a válaszát előre is. Köszönöm szépen. Sárl Gőrenc kap szót Rinyútól. Köszönöm szépen, Berkeley professzor. Két kérdésem volna. Az első kérdésem, ami a vakcinához való hozzáférést illeti, ugye fejlesztjük a vakcinát. Itt egy sürgős választ kell adni egy sürgős problémára és egy közép- és hosszú távú védelmet kell biztosítanunk. Tudnál tájékoztatni arról, hogy melyek a nagy hiányosságok, strukturális hiányosságok, amelyek megnehezítik bizonyos országokban a vakcinához való hozzáférést, hiszen itt ugye egy hűtési láncot kell biztosítani, a megfelelő hűtést a gyógyszerek, az oltóanyagok számára, amelyek kellő hűtést igényelnek. A második kérdésem pedig említette, hogy nagyon magas a hoz, nagyon magas hozzáférésre van szükség ahhoz, hogy az immunizációt előmozdítsuk. Melyek azok az országok vagy térségek, amelyek, amelyeket, amelyek esetében mindenképpen túl kell lépnünk ezeken a hiányosságokon? Köszönöm. Thank you, and I give... Köszönöm. Bernhard Zimniuk kap az ID részéről. Mr. Simjak, you can open your mic, please. Ja, ich, ich habe mein... Egy pillanat, mondja a hozzászóló. Remélem most hallanak. Barkley úr, köszönöm szépen a jelentését. Meglep, hogy ilyen sok pénzt meg lehet takarítani ugye 21 dollárt lehet nyerni azáltal, hogy egy dollárt fordítunk minden egyes vakcinára, ez remek. Ugyanakkor ami az egész oltással kapcsolatos folyamatot illeti, itt van előttem a John Hopkins Egyetem táblázata. Megnéztem még egyszer, hogy mi a helyzet világszerte, és röviden emlékeztetnék arra, hogy az Európai Unió a koronaválság keretében 25 milliárd eurót költött el világszerte, és hogyha megnézem az esetszámokat, attól tartok, hogy ezen megint csak vannak, akik meggazdagodtak. Elég érdekes, ha megnézzük, hogy mi történt ezekkel az összegekkel, azt hiszem ezt nyomon kellene követnünk, és hogyha Afrikára tekintek, itt alig vannak esetek, mégis keresztül akarjuk vinni az immunizációt, az oltást, ami remek, de ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Mibe kerül egy oltóanyag dózis Afrikában egy szegény ország számára szemben egy olyan gazdag nyugati országgal, mint Németország, és ez a vakcina azonos azzal, amit itt Európában kapunk? Ugyanis a sajtóban ezzel ellentétes információkat olvastam, nevezetesen arra vonatkozóan, hogy vannak bizonyos különbségek az oltóanyagok között. És éppen ezért az árak sokkal kedvezőbbek is lehetnek a fejlődő országok számára. Ez, erre a kérdésemre várnék a választ. És volna egy másik kérdésem is, ugyancsak a német sajtóban olvastam, hogy az ön által említett tervhez ugye több mint egy milliárd embert beoltani az elkövetkező két évben, a vakcinák szállításához 29 ezer repülőt, rakományt kellene elindítani, ez persze óriási pénzeket jelent világszerte, ezért felmerül bennem a kérdés, hogy ez gazdaságilag megtérülő-e. Ugyanis a vakcinát nehéz tárolni, és úgy tűnik, hogy a szállítása sem könnyű. Ezzel kapcsolatban persze különböző információk vannak. Szeretnék egyértelmű információt kapni, mert szeretnék a tényekre támaszkodni. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm. Most pedig Michel Rivázi következik a zöldektől. Monde, uh, bonjour, monsieur. Jó napot kívánok, euh, elnök úr, és euh, Berkli úrnak is köszönöm a prezentációját. Én arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy volt egy nyílt levél, amelyet több mint száz civil szervezet írt alá, és ez az INTA bizottság, az, ANVI, az MV és a DEVE bizottság figyelmét hívja fel arra, hogy bizonyos szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos szabályozásokat függesszen fel ideiglenes jelleggel. Ez ugye a TRIPS megállapodás a WTO részéről, és ezt a derogációt Dél-Afrikára, Indiára, Kenyára vonatkozóan javították, és en, javasolták, és ennek a célja az, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson, és lehetővé tegye mindenek előtt a COVID ellenes oltóanyagok előállítását és a pandémia alatt az ehhez való hozzáférést. Ami eléggé meglepő, az az, hogy az Európai Bizottság az, aki határozottan ellenezte ezt a derogációval kapcsolatos javaslatot a VTO tanácsa előtt. Mindenki arra beszél, hogy itt egy közjóról van szó, mindenki hangsúlyozza a hozzáférés fontosságát, főleg a fejlődő országok vonatkozásában, és amikor lehetőség nyílik arra, hogy ezt a gyógyszert, ezt az oltóanyagot előállítsuk, akkor az Európai Unió a gyógyszeripari vállalatok álláspontját követi, ahelyett, hogy a szolidaritást helyezni előtérbe, és ellenzi ezt a kezdeményezést. A WTO egy kisebb csoportjával együtt. Ezen szervezetek mellett vannak nemzetközi szervezetek is, mint az Egészségügyi Világszervezet, az UNTAD, az MSF, amelyek valóban határozottan támogatják a derogációnak ezen lehetőségét. Az első kérdésem tehát, hogy a GAVI szintjén miért nem támogatnak egy ilyen kezdeményezést, hogy megkapják ezt a derogációt a WTO keretében, és ami az Európai Bizottságot illeti, Ugye a COVAX-ról beszélünk, azt mondjuk, hogy ez nagyon jó, de amikor valóban arról van szó, hogy segítsük a fejlődő országokat, amikor valóban lehetőség nyílik arra, hogy előállítsák ezt eh, a vakcinát, akkor megtagadjuk ezt a lehetőséget, és a multinacionális vállalatokat támogatjuk, de nem támogatjuk a nehézséggel küzdő lakosságot, illetve azokat, akik olcsóban tudnák ezt az oltanyagot előállítani. Érdekelne a Gavi álláspontja és az Európai Bizottság álláspontja is, mert ez az álláspont elfogadhatatlan. Ha azt akarjuk, hogy ezek az afrikai országok hozzáférjenek a vakcinához, megfizethető oltóanyaghoz, hogy megoldják a COVID problémát, akkor hogy lehet, hogy az Európai Bizottság ezt ellenzi? Köszönöm. Az ICR e és a GUE koordinátora nincs jelen, úgyhogy most megadnám a szót a társelőadóknak először is a DEVE jelentés társelőadájának. Ez a jelentés az Európai Unió fejlesztési politikájáról és segítségnyújtási politikájáról szól a COVID-19 vonatkozásában. Hildegard Bentele kap először szót a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Berkeley doktor, köszönöm önnek ezt az áttekintést, amely nagyon érdekes volt. Szeretnék visszatérni egy számra. Az előadásának az elején idézte, hogy az oltással kapcsolatos erőfeszítéseiket gyakorlatilag 25 évvel vetették vissza, és említette azt is, hogy egy COVID áldozatra 84 ember egy Covid halott szempontjából ugye 84 további ember említhető meg, aki, aki nem kap oltóanyagot, említett más betegségeket, mint a gyermekbénulás, amely esetében már nagyon sikeres az immunizáció, de hogyan tudná ezt összekapcsolni a korábbi intézkedéseivel, ugyanis említette a COVID-19-el kapcsolatos rugalmasságot, illetve ezt az eszközt, milyen kilátásokkal számolhatunk? A többi immunizációs programot hogyan lehet folytatni? Ami pedig az oltanyagokkal kapcsolatos szállítási láncot illeti, ön szerint mi a helyzet a jövőben, és ezen a területen, tehát most nem feltétlenül a COVID-19, hanem az egyéb oltókampányok szempontjából, hol kellene további intézkedéseket tenni? Köszönöm. Azt hiszem, hogy itt akkor le is zárjuk egyelőre. Mm, ez volt az első forduló, tartunk egy második fordulót, ahol további képviselők is kérdéseket tehetnek fel, és megint csak Berkeley úr megválaszolhatja a kérdéseket, és természetesen a bizottságnak is megadom a szót. Most azonban vissza szeretném adni Seth Berkeley úrnak a szót, hogy válaszoljon az eddigi kérdésekre. Um, so thank you so Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Megpróbálok mindenkinek válaszolni, voltak egymást átfedők is. Az első kérdés, ami arra vonatkozott, hogy szükségesek-e az oltások, de és az infrastruktúra a vidéki területeken, illetve az egyházok bevonásával hogy történik majd. Én azt gondolom, hogy amikor a vakcináról beszélünk, akkor az infrastruktúra viszonylag jó ma. A családoknak több ment, 90%-a hozzáfér a rutin oltásokhoz. Ez azt jelenti, hogy 10% az úgynevezett zéró dózisos. Az egyik dolog, amit meg kell oldanunk, az az, hogy egy olyan világban éljünk, ahol egy száz százalékra növelhető az arány, ahol mindenki oltást kaphat. Persze az elmúlt néhány évtizedben 496 új vakcinát vezettünk be a fejlődő országokban, nyilvánvalóan nem maguktól dolgozottak ki, ki kellett alakítanunk egy egész láncolatot, 60 5000 új láncolatot alakítunk ki ezekben az országokba, nanotechnológia, napelem használatával, hogy segítsük az oltási folyamatot az év végéig. Egyébként a kívás nem csak a vidéki területek, hanem az elgettósodott városi területek is. Itt is nagyon nehézkes mindenkihez eljutni, de ma nagyon jó helyzetben vagyunk, nagyon jó a kiinduló pont. A, nagyon fontos az egyház, illetve a civil szervezeteknek a szerepe abban, hogy megértessék az emberekkel, hogy hinni kell az oltásokban. Ez tényleg egy nagyon fontos szerep. Aztán volt kérdés azt illetően, mi a helyzet a menekült táborokkal? Ott sérülékenyek, a résztvevők, ez teljesen igaz. Két milliárd dózist próbálunk előállítani 2021-ben ebből. 5%-ot elkülönítettünk humanitárius célokra. Nyilvánvaló, hogy az olyan országokat próbáljuk a menekültek segítségére aktivizálni, amelyek tudják ezt nyújtani, de ezt nem lehet elérni, akkor be kell vonni minden szereplőt, hogy ezekhez a termékekhez hozzáférjenek a menekültek. Aztán a költségeket illetően. Persze nem tudjuk, hogy mi lesz a vég eredménye ennek a számlának, a COVID vakcina fognak, nem tudjuk, hogy melyik fog működni, nem tudjuk, mi lesz a haszna, nem tudjuk, mi lesz az adagolás, de körülbelül úgy számolunk, hogy személyenként 10 dollár, ez az átlag, de azt várjuk, hogy ez csökkenni fog gyorsan, mert elég sok szerződést aláírtunk olyan vakcinákról is előre, amely kevesebb, mint három dollárba kerülnek fejenként. Úgyhogy ez tényleg egy nagyon jó terv, és elősegíthető, hogy fenntartható legyen az oltási rendszer. Persze nem tudjuk, hogy milyen gyakran kell az oltást beadni, nem tudjuk, hogy meddig nyújt immunitást, úgyhogy a fenntarthatósága a vakcinának az még kérdőjeles. Aztán figyelembe véve, hogy ez egy humanitárius kérdés, mi a helyzet azzal, hogy ki nem fér hozzá a vakcinához. Univerzálisan elérhetők ezek a vakcinák, és már megvan az infrastruktúra háttérként. De itt nagyon nagy volumenről van szó, úgyhogy lehet, hogy központi szinten a tárolást meg kell, hogy oldjuk. Hallották, hogy vannak úgynevezett ultra hideg tárolási technikák, ezek különösen ö, nagy mínuszfokokon tárolandó ö, vakcinák. Egyetlen ilyen vakcina van a 46-ból, amelyet le, jelenleg klinikai kísérleteknek vetnek alá a COVID ellen, tehát 46-ból egy, úgyhogy ö, mi úgy gondoljuk, hogy ez a rendszer működött, ez az ultra hideg láncolat az ebola vakcina esetén és Kongóban ö, sikeresen alkalmaztuk ezt a láncolatot már, úgyhogy mi bízunk benne, hogy a legtöbb vakcina az a rendes láncolatban kerülhet terítésre. Aztán megkérdezték, mi lesz a költség, hogyan tervezzük, és mi a helyzet a fejlett és fejlődő országok viszonyáról. Nagyon sok országban azt mondták, hogy átlag ár lesz, amely nem termel profitot. Más országok azt mondták, hogy szakaszolt árazás lesz, annak megfelelően, hogy kiveszi a vakcinát. De amit mindenképpen tisztázni akarok, az az, hogy nincs olyan elképzelés, hogy a fejlődő országok alacsonyabb minőségű vakcinát kapnának. Mindenütt ugyanazt terítjük. Tehát, hogyha az ultrahideg láncolat problémás, akkor lehet, hogy ezeket inkább a fejlett országokban alkalmazzuk tehát a finom hangoljuk majd a rendszert, de az elképzelés az, hogy hasonló termékeket alkalmazunk mindenütt, és mindenütt magas minőségű vakcinát akarunk. A 29 ezer kargó ö, repülőgép adat, nem tudom, hogy honnan jön, a vakcinák nem egyszerre érkeznek majd, hanem van egy gyártási folyamat és tudjuk, hogy a jelenlegi szállítási hálózat megbirkózik ezzel. Persze márciusban először lelassult a szállítási, szállítási sebesség, de ma már megint működik a rendszer, megfelelő sebességgel szállítunk és megfelelő volumenben. Aztán kérdés érkezett, mi a helyzet a tripszel kapcsolatos kérdésekkel. Nem, mi nem vagyunk a VTO tagja, ez tagállami kérdés, de hagyj adjak egy magyarázatot. Az oltóanyagok nem diagnosztikai eszközök, nem gyógyszerek. Itt a szellemi tulajdonjog nem annyira fontos, a know-how sokkal fontosabb az, hogy több ezer oldalas egy ilyen leírás, hogy kell előállítani, hogy kell tenyészteni egy oltóanyagot. Ez nem egy, intellektu, egy szellemi tulajdonjog kérdés. A kihívás inkább az, hogy a know-how-t hajlandó-e megosztani az előállító cég. Mi gyakorlatiasak vagyunk hogyha gyorsan akarnak vakcinát, a genom szekvenciált vakcináról áttértünk a kiterjedt nagykörben ö, tesztelt vakcinára, kevesebb mint 300 nap alatt. Ez egy hatalmas eredmény, és ez alatt fölkészültünk, mivel tudtuk, hogy nagy volumenre lesz szükség, ezért technológiai transfereket végeztünk. Nagyon sok vakcina esetében. És sok olyan ország van, amely önkéntesen állítja elő a vakcinákat. Egyébként a Gavi úgy becsli, hogy mik az egyes, még az Egyesült Államokban 1300 dollárba kerülhet egy adag előállítás, ugyanez egy szegényebb országban 28 dollárból kihozható. Kérdés, mi a jövő? Hol folytatjuk? Nem tudjuk, ez kihívás. Nem tudjuk, hogy Mm, bízni fognak-e az emberek a vakcinákban, vagy időbe telik, amíg megbíznak, kampányokat szervezünk, hogy mindenkit bevonjunk, nem akarjuk, hogy bármilyen másfajta epidémia kitörjön. De jó hír, hogy járványos gyermekbénulás mentessé tettük Afrikát, ez egy nagyon nagy lépés, bár Afganisztánban és Pakisztánban egyre több a pólió eset ugyanakkor. <clears throat> Amit szeretnénk elérni, az az, hogy arra a 10%-nyi populációra szeretnénk koncentrálni, akik nem kap oltást. Kétharmaduk nagyon nehezen elérhető régióban van. Ha ellenálló populációt akarunk, akkor nagyon fontos az, hogy fölkészítsük a társadalmat, és hogy jól működjön az egészségügyi rendszer. Nem tudjuk, hogy a gazdasági mutatók hogy alakulnak a többi oltást illetően, és a bizalom, de én bízom benne, hogy legyőzzük az akadályokat, és a 10%-ot is bevonhatjuk az oltásokba. Elnök, köszönöm szépen! doktor úr, és a második forduló következik. A néppárti a szó. Christian Szagárt. Meinerseits, es gibt in Europa... Én úgy gondolom, hogy Európában nagyon sokan vakcina ellenesek, részben félős emberekről van szó részben, vallásos meggyőződésből. Ilyen hasonló vakcina ellenességet tapasztaltak-e fejlődő országokban? Ha igen, milyen volumenről beszélünk? Hányan ellenzik ezt? Második nagyon konkrét kérdésem. A múltból is tudjuk, hogy a kombinációs oltások amikor több betegség ellen egyben adják a vakcinát, lehetségesek. Ön mit gondol? A jövőben majd a COVID is része lehet-e egy ilyen multihatású vakcián, vakcinának? Mert akkor ezek a kombinációs oltások nagyon gyors megoldást jelentenének. Köszönöm. Köszönöm szépen. Maria Soraya Rodriguez Rinyó. Eh, gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen ezt az eszmecserét illetve a Gavi részéről a hozzászólás. Nagyon sok kérdést megválaszolt, azok közül, amelyeket szerettem volna feltenni. Ugyanakkor, ami a szokványos immunizációt illeti, ahogyan azt az egészségügyi világszervezet is bejelentette, pont az olyan intézkedések miatt, mint a határzár, vagy a különböző gazdaságok lezárása, az első fél évben, 2020 első fél évében azt tapasztaltuk, hogy különböző oltások, mint a diftéria, a a tetanusz vagy a szamárköhögés esetében súlyosbodott a helyzet számos országban, és fennáll annak a kockázata, hogy 28 év után ez lesz az első alkalom, hogy ezen oltásokkal kapcsolatos immunizáció csökken. A helyzet a világon nem igazán változott, továbbra is a válság kellős közepén vagyunk, és amikor majd rendelkezésünkre áll a COVID oltóanyag, tulajdonképpen a helyzet továbbra is ez lesz. Nagyon sok optimizmust véltem kihallani az előadásából, de hogyan tudnánk az immunizációval kapcsolatos helyzetet elősegíteni. Egy jobb közegészségügyi politika természetesen nagyon sok életet megmenthet, de azt is láthatjuk, hogy most első alkalommal veszélybe kerül az immunizáció a fejlődő országok országokban, például a kanyaró esetében. Minden esetre szeretnék gratulálni önnek ahhoz az óriási munkához, amelyet végez, és számíthat természetesen az Európai Parlament teljes támogatására, annak érdekében, hogy előre lépjünk, és az Európai Unió a covax és a Gavival elkötelezve, elköteleződve elősegítse azt, hogy ez az oltóanyag a világ minden részére eljusson. Köszönöm. Thank you, and I give the... Köszönöm szépen. Arinyó következik. Barry Andrews. Köszönöm szépen, elnök úr. És Barclay doktor úr, nagyon köszönjük szépen a kitűnő előadását és a tudását, az elvégzett munkáját, hatalmas munkát végez, és nagyon sok életet mentettek meg az elmúlt években, amióta dolgoznak az egész világon. A halálozások megakadályozása nagyon fontos. A rutin gyermekkorban beadott oltások ezt elősegíthetik. De van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, az irányításra vonatkozik. Hogyan folyik ez a munka? Ön mit gondol? Újra kell-e építeni az ú a globális rendszert, új beruházásokra van-e szükség, figyelembe véve, hogy itt mekkora öm, volumenről beszélünk. A nyáron nagyon sok gazdag ország egymás letaposva próbált vakcina szerződéseket aláírni. Ez nem túlságosan pozitív jel volt a világ felé, ami nyáron történt. Ön mit gondol? Hogyan tudják támogatni a fejlődő országokat, ha esetleg majd lesznek ö, mellékhatásai az oltásnak. Erről nyilvánvalóan most nagyon keveset tudunk még. És végül van egy kérdésem még. Az egyik legfontosabb tanulság az ebola után az az volt, hogy a fejlődő országokban nagyon gyengék az egészségügyi rendszerek. Ön szerint változott-e a helyzet most? Felkészültek-e, ellenállók-e, tapasztaltak-e? Én úgy gondolom, hogy nem túlságosan jól reagáltak az ebola után sem az egészségügyi rendszerek ezekben az országokban. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Több kérdést nem írtam föl. A technikusokat kérdezem, hogy kértem valaki más szót esetleg, akit nem láttam. That doesn't seem to be the... Jó, úgy tűnik, hogy más nem kért szót, úgyhogy megadnám a kultúra, oktatás és egészség ügyért felelősnek, aki a bizottságot képviseli, Gabriel, Fésűs Gabriella. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes vitát, és köszönöm szépen eh, Berkeley úrnak is a hozzászólását. Azzal kezdeném, hogy az EU már nagyon régen támogatja a Gavit, és 270 mm, millió euróval támogattuk egy költik, illetve júniusban még ígértünk összegeket a bizottság részéről és a tagállamok részéről. Összesen két milliárd euróval támogatjuk a gavét, és nagyon aktívan részt veszünk az irányítási rendszerben, segít látjuk azt, hogy 2020-2025-ben nagyon sok millió gyermeket olthasson be a Gavi. Nyilvánvalóan most október 16-án a tanács elkötelezte magát, hogy támogatja az egészségügyi rendszereket, és mindenki hozzájuthasson az ellátáshoz. Érkezett egy kérdés arról, hogy a vakcinákat hogyan fogják teríteni. Nyilvánvalóan ezt most a delegációkkal átvilágítjuk, hogyan tudnánk a terítési folyamatot segíteni. Aztán a gyártási kapacitás. Az AstraZeneca például aláírt a Gavival, illetve az indiai Serum Institute-tal szerződést, a terítést, illetően gyártást illetően. Amikor orvosi termékekről van szó, akkor a helyi gyártási kapacitásnak a növelése Afrikán belül nagyon fontos, és nagyon fontos együttműködni a magánszektorral. Úgyhogy szeretnék ezért a kitűnő vitáért köszönetet mondani, és tartjuk a kapcsolatot a Gavival, az egészségügyi ellátási programokat támogatjuk és erősítjük a rendszereket a partnerországban hosszú távon. Köszönöm szépen. I have one member now has asked to... Köszönöm szépen. Egy képviselő kért még szót. A zöldek alelnökünk következik. Madame Herzberger, please push the... Herzberger asszony, kérem nyomja meg a gombot. Madame Herz... Herzberger asszony, nyomja meg a speak gombot. Oké. Okay. Uh... Eh, Oké. Okay. Akkor tovább haladunk, és viadom a szót Berkeley úrnak, hogy megválaszolja a kérdéseiket, és hogy egy végső következtetéseket is vonja le. Tessék, Berkeley úr. Köszönöm szépen ezeket a kitűnő kérdéseket. Hadd kezdjem az első kérdéssel, ami az oltás ellenes mozgalomról szól. Ez globálisan nehéz kérdés. Érdekes az, hogy sokkal kisebb volt az oltással szembeni ellenállás a fejlődő országokban, mint a fejlett országokban. Lehetne azt mondani, hogy nem lehet ezt érteni, de ennek az az oka, hogy a fejlett országokban nagyon hatásosak voltak az oltóanyagok, és elfeledkeztünk ezekről a betegségekről az oltóanyag csak kis problémát okozhat, sokkal kevesebbet, mint a természetes betegség, amely sokkal veszélyesebb. A fejlődő országokban viszont mindenki ismert valakit, aki elkapta ezt az adott betegséget, vagy meg is halt tőle, így emiatt Néha az emberek 10 órát gyalogoltak, hogy megkapják az oltást, viszont ez kezd megváltozni részben a, a közösségi média miatt is, és egyre kevésbé jelennek meg ezek a betegségek is emiatt is. Jelenleg az a gond, hogy léteznek összeesküvés elméletek, illetve politikai megozottság is van, ami kötődik a az oltás ellenes mozgalomhoz. Az új oltajogokat nagyon gyorsan fejlesztik ki, és meg kell értetni az emberekkel ezt, átláthatóvá kell tenni az adatokat, el kell magyarázni, hogy nagyon szigorú, engedélyező hatóságokat alkalmazunk, például az Európai Unió gyógyszerügyi ügynökségét, tehát az embereket erről tájékoztatni kell. Ez persze nem fogja megoldani a problémát, de hogyha az emberek megkapják az oltóanyagokat, és semmi bajuk nem lesz tőle, és az első két oltóanyag, amely hatékonynak bizonyult, azok kevés mellékhatással járnak. Remélhetőleg ezt sikerül megoldani, de aggódok emiatt, mert az, a összeesküvés elméletek miatt esetleg a társadalmak eh, sérülhetnek a kombinált, kombinált eh, oltóanyagok. Nem tudjuk, hogy eh, itt évente kell majd oltóanyagot adni egyszer, és elég lesz-e az oltóanyag, hogyha rutin oltóanyagokat adunk be, akkor lehet, hogy az influenzával lehetnek kombinálni a COVID-19-et, így két súlyos légúti betegség ellen lehetne oltást adni ugyanabban az időben, de hát erre még várnunk kell. A leggyakoribb ö, ö, oltóanyag az 5 az 1-ben, a tetanusz, influenza, szamárköhögés, influenza, BR, nagyjuk ezeket, most egy hat az egyben oltóanyagot kívánunk kifejleszteni, belevennénk ebbe a gyermekbénulást is. Úgy gondoljuk, hogy a kombinált oltóanyagok jelentik a jövőt. A következő kérdés az az volt, hogy a lockdown a, hogyan hatott ki ez a különböző betegségekre, lehet, hogy a kanyaró majd visszatér. Igen, ez mindenképpen aggány, a kanyaró az, az a betegség, ami a legfertőzőbb, és ezt meg lehet előzni egyébként egy járványjal. Amióta a Gavi eh, létezik, 70%-a csökkentek a megelőzhető eh, fertőző betegségek. A fejlődő országban 40%-kal csökkent a gyermek eh, halandóság attól tartok, hogy látunk még a, a kanyaró kapcsán öm, öm, járványokat, ami vissza nem térünk a rutin oltásokhoz, de úgy gondolom, hogy minden vakcina, ez egy közös egészségügyi jó, ha nyájimmunitás alakul ki, nem csak az egyéneket védjük, hanem a közösséget is. Lehet, hogy valakinek nem lehet adni vakcinát. Ez jót tesz tehát a teljes közösségnek. Barry Andrews kérdezett az identitási kérdésről. Ez egy nagyon kemény kérdés, de nagyon fontos. Fel voltunk készülve? Ez érdekes. Engem a koronavírus Kasszandrának neveztek, mert gyakran beszéltem erről a problémáról. Volt egy TED Talk előadásom is, amelyben arról beszéltem, hogy mennyire fontosak az, az oltások az elkerülhetetlen nyelvanyagok esetében is. Az ebola volt az utolsó ö, nagy járvány, ö, volt valamilyen fajta készültség, de nem tartunk ott, ahol kellene. A járvány ö, ö, során sokat fektetünk be, aztán amikor nincs járvány, akkor elfelejtjük ezeket a befektetéseket. Úgy tekintünk ezekre, a betegségekre, mint a konfliktusok megelőzésére. Amikor nincsen háború, akkor is képezni kell a csapatokat, tehát ehhez az kell, hogy új rendszerek jöjjenek létre, vagy a már meglévő rendszereket alkalmazok, és ezeket támogassuk, megfelelő finanszírozásra van szükség, hogy gyorsan tudjanak eljárni, hogy ne kelljen um, kifutni az erőforrásokból. A GAVI és a nemzetközi immunizálási eszköz által mi a tőkepiacon veszünk fel hosszú távú támogatást, tehát a pénz így létezne, azonnal elkezd, el lehetne kezdeni az egyműködést a gyártókkal, és gyorsan lehetne eljárni. a felelő országok felelősségvállalás, igen, ez nagy kérdés. Minden gyártó, mivel nem tudnak biztosítást kötni, hiszen nem tudjuk, hogy milyen mellékhatások lehetnek, hiszen új termékről van szó. Megpróbáltunk minden ország számára megpróbáltunk elérni valamit, hogyha a fejlődő országok számára egy kompenzációs rendszert kívánunk létrehozni, hiszen itt nincsen erős egészségügyi rendszer, tehát lehetne fizetni azok számára, akik esetlegesen súlyos sérülést szereznek az oltóanyag miatt. Ez nagyon bonyolult, mert szeretném magunk biztosítani azt a az oltóanyagot részben, amelyet kapunk, és lehet, hogy a világbanktól, vagy az EBB-től is kellene még garancia, tehát próbáljuk ezt is megoldani. Az utolsó dolog, ez egy nagyon fontos dolog, egészen biztos, hogy több járvány is lesz majd, figyelembe véve a globális felmelegedést, a népesség növekedést, az emberek mobilitását, az erdőtüzeket, ezek a járványok sűrűsödni fognak. Nem szabad csak központi bankokra hagyatkozni, akik a gazdasági problémákat megoldják, hanem eszközök is kellenek, amelyel a vakcinákat lehet tesztelni, ellenállóban lehet tenni az egészségügyi rendszereket, tehát mindenképpen szembe kell nézni ezekkel a problémákkal. A parlamentek, önök is nagy szereppel rendelkeznek, hogy erről a béke idején tudjunk gondolkodni, mert csak akkor leszünk biztonságban, ha mindannyian biztonságban vagyok az ilyenfajta fertőző betegségek esetén. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönöm minden résztvevőnek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes és valóban gyümölcsöző eszmecsere volt. Köszönöm szépen Berkeley professzor úrnak, hogy részt vett ezen, igazi válaszokat tudott nekünk adni, őszinte volt a vita, és szerintem tájékozottabbak vagyunk most azzal kapcsolatban, ami vár ránk a jövőben. Szeretném elmondani azt, hogy a Fejlesztési Szakbizottság továbbra is szorosan együtt fog működni önnel, és támogatjuk a Gavi munkáját. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, most pedig rátérünk a következő napirendi pontunkra. Bizonyára tudják, a szakbizottságunk egy tanulmányt eh, készítetett, hogy megértsük jobban az Afrikán belüli migrációt. Nagyon sok időt töltöttünk azzal, hogy beszéljünk az afrikai emigrációról, ami Európába irányult. 2015-ben az Európai Unió egy eh, szükség alapot hozott létre, amelyel a migráció okait próbáltuk megoldani Afrikában, annak érdekében, hogy személyre szabott megoldást tudjunk találni erre a kihívásra. A teljes képet kell nézni, ahogy a tanulmányszerzői is elmondták. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes lehet ez a kép. E, e, sokat mondhat arról, hogy milyen hatásai vannak a migrációnak, és ezeket a és hogyan lehet mindenre hatni a fejlesztés által. Elhívtuk ide a szerzőit ennek a tanulmánynak, Odesman Rodriguez asszony, a főkutató afrikai tanulmányok területén specializációja a városi átalakulás, a fiatalok és a vidékről városba történő migráció. Bjarnesen úr, antropológus, aki főként a migrációval, illetve mobilitással foglalkozik a háborús időszakok és a béke idején Nyugat-Afrikában. Mindketten az Észak-Afrikai Intézetben dolgoznak, amely egy svéd kutatóközpont. Mindkettőjüket üdvözlöm az ülésünkön, és most megkapják a szót maximum 10 percre együtt. Köszönöm szépen a szót, köszönöm a lehetőséget. Örülünk annak, hogy ezt a tanulmányt bemutathatjuk, ezt a tanulmányt önöknek. Azzal szeretném kezdeni, hogy a kettes diát mutatnánk be. Ez a háttere a tanulmánynak, és majd a végén szeretnék arról beszélni, milyen fajta következtetéseink vannak. Kérném a következő diát. Sőt, még, még egyet kérnék, a következőt. szeretnénk egy széleskörű áttekintést adni, hogy milyen fajta útvonalai vannak a migrációnak, és milyen fajta mechanizmusok vannak az Afrikán belüli migrációnak. A következő fontos pont, hogy felmérjük a, a klímaváltozás, illetve a COVID-19 hatását. Ezen kívül szeretnénk mind az afrikai, mind pedig az európai politikákat megvizsgálni, mivel nagyon kevés az kevés volt az idő erre a tanulmányra, így a már meglévő tanulmányokra, erőforrásokra koncentráltunk, és, az, és ezeket vizsgáltuk meg különböző interjúk mellett. Következő dia. Összegezvén az Afrikán belüli migrációt felmérni nem egyszerű, de megpróbáltuk a fő tendenciákat megmutatni, hogy hol történik a, hol történnek a fő tendenciák, hol történik főként a migráció. Ha megnézzük uh, időbeliségét a migrációnak, azt láthatjuk, hogy ez mindig is jelen volt, nagyon fontos a határokon átnyúló a mobilitás, főként a vidékről városokba történő migráció. Következő dia a klímaváltozás hatása erre a kontinensen belüli mobilitásra látható, és a COVID-19 hatása is lényeges, bár ezt még tovább kell vizsgálni. Következő dia. Összességében a kontinensen lévő migránsok, főként fiatal férfiak alacsony képzettséggel, de itt is elég nagy a variáció a kontinensre vezetve. Ugyanígy a fő mozgatóerői a migrációnak is különböző fajták lehetnek. Ugyanakkor általánosabban elmondható, hogy a szegénység, a kényszerített migráció, illetve a munkakeresés a fő okai a migrációnak. Következő. Hogyha összehasonlítjuk Afrikát a többi világ eh, világrésszel, akkor azt láthatjuk, hogy a kontinensen belüli migráció nem különbözik a többi kontinenstől, de mégis van különbözőség. Dominál a munka eh, célú migráció, a konfliktushoz kötődő mozgás is nagyon fontos, és informális, irreguláris jellegű a migráció. Annak ellenére, hogy vannak hasonlóságok más világrészekkel, az Afrikán belüli migrációnak van egy sajátos struktúrája, és eh, a következő részében ennek az előadásnak eh, eh, elmondjuk azt, hogy hogyan is történik ez a fajta migráció. Tehát a kollégámnak adom át a szót ehhez. Sorry, thank you. Thank you, Christina. Köszönöm, Krisztina. Tehát, eh, hogy megértsük, hogy az Afrikán belüli migráció hogyan működik, eh, két eh, jellemzőt kell szem előtt tartanunk, amely mentén szerveződnek ezek a mozgások. Azt hiszem átugrottam egy diát. Tehát a legtöbb afrikai migráns az saját térségén vagy alrégión belül mozog, és ezek a mozgások vagy körkörös mozgások, vagy más jellegűek, és az elmúlt két-három nemzedék során folytatólagos jelleget mutattak fel, és amit szintén érdemes megjegyeznünk, az, hogy a célországok egyaránt, egy, egy, ezzel egyidejűleg migránsokat is kibocsátanak, tehát nemzeti szinten ezek az országok nem csak befogadnak migránsokat, hanem onnan is kiindulnak, elindulnak migránsok. Másodszorban a városi központok fontosságát szeretném hangsúlyozni. Itt a nagy pénzügyi központok, mint Johannesburg eh, vagy Lagos eh, említendőek, és persze a fővárosok, fővárosok is. A városi központok, eh, ott természetesen közlekedési központok is, hiszen ott találkoznak a vasúti, közúti csomópontok, és ami szintén fontos az az, hogy ezeket a városi központokat alakítják is ezek a e, migrációs mozgások, hiszen nagyon sokan érkeznek oda a vidéki térségekből. A következő diát kérném mi az, ami lehetővé teszi az emberek mozgását, annak ellenére, hogy a légi közlekedés növekedett a kontinensen, továbbra is a közút a fő infrastruktúra, ami elősegíti az emberek mozgását. A szárazföldi közlekedés a közlekedési ágazaton belül a legjelentősebb arányt teszi ki Afrikában, és éppen ezért a kisebb városi központok is fontosak, hiszen sok megélhetési lehetőséget biztosítanak, kereskedők számára szállásokat biztosítanak, hiszen az emberek a szárazföldön mozognak. Ahogyan az imént említettem már, még a kisebb városi központokat is alakítják ezek a mozgások, ezek a jelenségek, éppen ezért azt fogjuk látni, hogy az következő évtizedekben az urbanizáció Afrikában nem feltétlenül a nagy megavárosokban fog bekövetkezni, hanem a kisebb városokban, ahol megélhetési lehetőségek nyílnak. Arra is kitérnék, hogy a szakpolitika és a kormányzás szempontjából hogyan közelítjük meg a, a migrációs mozgásokat. Elsősorban az Afrikai és az Európai Unió szakpolitikáját tartottuk szem előtt. Ugye van az Afrikai Regionális Együttműködési Szervezet, és megnéztük, hogy nemzeti szinten ezek a szakpolitikák hogyan jelennek meg. Az első megállapításunk az az, hogy a migráció kezelésével összefüggésben az európai 2015-ös válság óta változott a helyzet, és a migrációs politikákban Afrika relevánsabbá vált, hiszen az Európai Unió inkább a gyökereknél próbálja kezelni a problémákat, ezért hatékonyabbá vált a határok kezelése és az emberkereskedelemmel szembeni intézkedések. Az Európai Unió álláspontja továbbra is a szabad munkaerő mozgást hangsúlyozza. Ez regionális szinten is fennáll. Az ECOVAS 1979-ben kötött Nyugat-Afrikában ezzel kapcsolatban egy megállapodást, és az Európai Unió megerősítette a közelmúltban is ezt a megközelítést azt nyilatkozta az Európai Unió, hogy Európa hogy Afrikában a migráció vagy fejlődéssel kapcsolatos kérdés, azért az Afrikai Unió elfogadott egy jegyzőkönyvet az afrikai gazdasági közösség létrehozásával kapcsolatban, biztosítva a szabad mozgás és a szabad letelepedés jogát egy rendezett és jogszerű Afrikán belüli migráció előmozdítása érdekében. Ezzel összefüggésben áll az afrikai szabadkereskedelmi térség is, amely 2018-ban jött létre, de a COVID-19-es válság ennek hatályba lépését késlelteti. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy az, Afri- hogy az Európai Unió a migrációt egy fejlesztési kérdésként közelítette meg, elősegítve Afrikában a migrációs mozgást a határozottabb és hatékonyabb határkezelés, határ ellenőrzés irányába is előmozdult, elmozdult, úgyhogy ehhez az Afrikai Unió külső szereplők mindenek előtt az EU támogatását is igénybe veszi. Az európai menetrend a migráció kezelésével kapcsolatban a 2015-ös menekültválság óta előtérbe került, ami az önök munkája szempontjából is gondolom komoly kihívást jelent. Ebben a jelentésben áttekintést nyújtunk a fő megállapodásokról a migrációs politika vonatkozásában, de még az európai álláspont gyakran alapelveket és megoldásokat is megfogalmazott. Alapvetően a visszafordítás, illetve a határ ellenőrzés az, ami a figyelem középpontjában áll, míg az Afrikán belüli migráció kisebb figyelmet kapott csak. Ha elgondolkozunk azon, hogy ezen különböző szakpolitikai álláspontok hogyan befolyásolják az EU és Afrika együttműködését, akkor egyértelmű, hogy az EU megközelítését még mindig a menekült válság utáni helyzet uralja. Ez veszélyezteti az együttműködés diplomáciai lehetőségek nyílnak, ugyanakkor európai forrásokat is átirányítottak a fejlesztésről a migráció kezelésével kapcsolatos programokra. Az EU hangsúlyozza, hogy a migráció kezelését a fejlesztés szemszögéből próbálja kezelni, sokkal inkább a biztonságra helyezi a hangsúlyt azért, hogy az Európába irányuló további migrációs nyomást megelőzze és bizonyos következtetéseket és ajánlásokat is szeretnénk megfogalmazni. Összefoglalásképpen a következtetéseink először is azt hangsúlyoznak, hogy a jelenlegi szakpolitikai kontextusban háttérbe kerül az afrikai migrációval kapcsolatos széles kontextus, sokkal inkább a biztonsággal kapcsolatos aspektusok vannak előtérben, és az Afrikán belüli migrációt úgy lehet legjobban megérteni, hogy ez olyan személyek migrációjának folytatása, amely már nemzedékek óta tart. Vannak városi központok, amelyek fontos csomópontokat jelentenek ezen mozgások szempontjából, és hangsúlyozzuk azt is, hogy az európai és az afrikai megközelítés mennyire különböző. Az európai migráció, főleg az, az európai megközelítés főleg az illegális migráció megelőzésére helyezi a hangsúlyt, és most vissza is adnám a szót Krisztinának. Köszönöm szépen, Jesper. A megállapításaink alapján három területen fogalmazunk meg ajánlásokat. Ahhoz, hogy jobban átlássuk a helyzetet, a struktúrákkal, az infrastruktúrákkal, illetve a nemzetközi kapcsolódásokkal összefüggésben egy ismeret alapú szakpolitikára és fellépésre van szükség. Továbbá fel kell tárni a migráció és a fenntartható fejlődés közti összefüggéseket, ezért az EU-nak és az Afrikai Uniónak egy integrált megközelítést kell kidolgoznia, a migráció hatékonyabb kezelése szempontjából, és a harmadik ajánlásunk az, hogy egyértelműen kezelni kell ezt a polarizációt az EU és az Afrikai Unió megközelítések között, diplomácia és együttműködésen alapuló nyomonkövetés által. A mi konkrét ajánlásaink egy átfogóbb megközelítést tartanak szükségesnek, a szakpolitika és a gyakorlat közti jobb kölcsönhatást, nagyobb támogatást az infrastruktúra és a szabályozás szempontjából, és a migráció kezelését össze kell kapcsolni a városi, a városi fejlődéssel. Az erőfeszítések a tényekre kell, hogy építsenek. És végül az utolsó, de ugyanolyan fontos ajánlásunk, átfogó tanulmányozást tesz szükségessé a migrációs mobilitásról. Nem szabad, hogy ez kizárólag biztonságra vagy a kereskedelemre összpontosítson. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan kapcsolódik az Afrikán belüli migráció a világ egyéb részeihez. Köszönöm szépen, és érdeklődve várom a kérdéseiket. köszönöm szépen a munkájukat, illetve a prezentációt is. Most pedig Hölvényi György kap először szót a néppárt részéről. Please push the speak button. Kérem, nyomja meg a speak gombot. We have no sound from nem halljuk. I, so, I'm here. Itt vagyok. Hallanak? Igen, halljuk. Remek, köszöntöm Önöket. Szerettem volna köszönetet mondani Önöknek a prezentációikért. Megértjük, hogy a migrációval kapcsolatos jelenség nem mindig a fegyveres konfliktusokhoz kapcsolódik Európában. Említették az idei munkát, amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy nagy számban tapasztalunk ilyen mozgásokat. Az én tapasztalatom az az, hogy az emberek mindenképpen mindenek előtt azért teszik kockára életüket, hogy javítsanak az élet körülményeiken, és éppen ezért a migráció gyökerét, az eredeti problémákat kell kezelnünk, ahogyan ezt ön is említette, mint a mély szegénység, vagy a biztonság hiánya, illetve a tisztességes munka hiánya. Önök kutatók, és az önök tanulmánya természetesen megalapozott válaszokat ad, de azt szerettem volna megkérdezni önöktől, hogy mi az önök benyomása hogyan látják lehetséges-e a helyzeten javítani. A második kérdésem pedig, hogy az Európai Unió hogyan tudna jobban hozzájárulni a migrációt kiváltó okok kezeléséhez. Ezek nagyon általános kérdések, de nagyon érdekelne az önök válasza, az önök véleménye. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Köszönöm. Most pedig Monika Szilvána következik. I got cut off, I don't... Megszakadt a kapcsolat. Mónika Szilvának Gonzáleznek akarta megadni a szót az SND-től. Can you hear me? Hallanak? Igen, halljuk. Remek, én inkább spanyolul beszélnék. Szeretném először is megköszönni Krisztina eh, Udermans Rodrigueznek és Jesper Harmesnek ezt a nagyon érdekes eh, tanulmányt, a prezentációjukat örülök, hogy ilyen konkrétan felhívták a figyelmet az éghajtváltozás és a migráció közti összefüggésre, ami egy előmozdított tényezője a migrációnak, hiszen migrációra készteti a legszegényebb országokban élőket. Szerettem volna megkérdezni önöktől azt, hogy az Európai Unió mit tanulhat a kampalai egyezményből, amely a az Afrikán belül, belüli migránsoknak nyújt védelmet. Európában létrehozhatunk-e egy hasonló eszközt e tekintetben, és amit szintén fontosnak tartok, az az, hogy azok a konkrét régiók, amelyeket önök is megemlítenek a tanulmányban, ami az Európa Együttműködés jövőjét illeti, egyértelműen hangsúlyt kell helyeznünk az éghajlatváltozásra és a migrációval való összefüggésre. Az összes tanulmány hangsúlyozza, hogy 143 millió ember fog az elmúlt, a következő évek során a klímaváltozás miatt migránsá válni, elhagyja hazáját. Éppen ezért ezt a témát kezelnünk kell, és ezt nagyon fontosnak tartom egy ilyen kontextusban, amikor a migráció gyakorlatilag elkerülhetetlen lesz, hiszen nem lesz a klímaváltozás miatt, de nincs kellő infrastruktúra, milyen ajánlásokat lehet megfogalmazni, hogy az Európai Unió és az Afrikai Unió hatékonyabban kezelje ezt a problémát, hogyan lehet egy koherens, átfogó választ adni, hogyan tudna két régió jobban együttműködni, hogy a klímaváltozás által előidézett szegénységet felszámoljuk. A migráció egy adaptációs stratégia, amelynek során az emberek védelemre szorulnak, és ezért a migrációt fel lehetne fogni egy fejlesztési lehetőségként. Ezek volnának a kérdéseim, és ezekre várom a válaszaikat. Köszönöm. Köszönöm. Sál Gőrenc kapszót a Rényútól. Köszönöm szépen a két előadónak, aki ismertette ezt a tanulmányt. Azt szeretném megjegyezni, hogy egy, egy olyan térségben, amelyben a szabad mozgás érvényesül, mint az Európai Unió, ahol ezen térségen belül nem tartjuk migrációnak az emberek szabad mozgását, itt pusztán azt mondjuk, hogy ezek az emberek szabadon közlekednek, szabadon mozognak. A száheli térségben jelentős a népesség mozgás, és erre a problémára, amelyet ez a népességmozgás előidéz, lehet, hogy ez igazából nem is egy probléma hiszen az emberek elmennek egyik országból a másikba. Lehet, hogy egy nemzetek feletti válaszra volna szükség, de az európai politikában hiányos az Afrikával kapcsolatos regionális megközelítés. Ha visszatérünk a száheli térségbe, a válasz igazából az lenne, hogy gyökerénél kezeljük a problémát. A gazdasági problémákat kellene megoldani, az infrastruktúrát képíteni, hogy lehetővé tegyük ezt a mozgást, javítani lehetne a biztonsági együttműködést, a külső határok kezelését, és ezáltal a belső biztonságot is. Úgy gondolom, hogy ebben a régióban eléggé hasonló a fejlődés, mint az Európai Unióban. Azt is mondhatnám, hogy egy másik tanulmány Nyugat-Afrikáról azt állítja, hogy az emberek 90%-a ebben a térségben migráns, és 10% az, aki elhagyja ezt a térséget, és Európába vagy az Egyesült Államokba megy, és ők nagyon konkrét profilnak felelnek meg. Ezek az emberek például a tanulmányok szempontjából, ugye itt gyakorlatilag olyan személyekről van szó, akik felső fokú tanulmányokkal rendelkeznek, akik az országokon belül, az országok között mozognak, nem rendelkeznek ilyen tanulmányokkal. Tehát az oktatás terén fokozottabb erőfeszítésekre volna szükség, a gazdasági lehetőségeket javítani kellene, Éppen ezért javítanunk kellene az együttműködést az Európai Unió és Afrika között, a száheli, különösen tekintettel a száheli térségre. Szerettem volna megköszönni azt, hogy szeretném megköszönni, ha megerősítenének abban, hogy a fejlesztési együttműködés figyelembe kell, hogy vegye ezt az új, ezt az új jelenséget. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. És most Bernhard Szimnyoknak adom meg a szót az ID-től. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna egy rövid megjegyzést tenni, nem osztom teljes mértékben a véleményét, hiszen ön több tanulmányra támaszkodik, ezzel eh, gyakorlatilag egy meta tanulmányt eh, hajtott, végeztek el, ami rendben is volna, de egy kicsit szkeptikus vagyok, ami a megállapításaikat eh, illeti, ugyanis a mai rendezvény előtt különböző térképeket néztem meg Afrikáról, amely a migrációs okokat, illetve a menekült hullámok kiváltó okait különböző paraméterekkel mutatja be. Mindig az éghajlatváltozásról beszélünk, amely, ennek a, amely ezeknek a migrációs a, áramlatoknak a fő kiváltóka lenne, ezt így nem tudom elfogadni. Lehet, hogy regionális szinten vannak bizonyos okok, amelyek miatt az emberek egy adott országból egy másik országba migrálnak. De ha megnézek itt két térképet, amely itt látható most a képernyőmön, akkor itt azt látom, hogy a népesség növekedése is egy jelentős tényező ezeken a térképeken. Szenegálból, Szomália felé például, vannak 5,6-tól akár 7,5-re tehető a gyermekek száma, egy, az egy anyára tehető gyermekek száma, ez egy nagyon komoly kicsúcsosodás, egy komoly növekedés, és ezt nem, ezt nem, ezzel nem okolhatjuk a klímaváltozást. Persze vannak a klímán belüli változások is, de azt hiszem, hogy mindenek előtt a populációs nyomás az, ami előidézi a migrációs mozgásokat. Az európai politikában, Európában egy rossz lelkismeretet próbálunk kelteni, mintha mi lennénk a fő előidézők, a hibásak, és ezért vagyunk kénytelenek segíteni, de azt kell mondjam, hogy az afrikaiakat is meg kellene kérnünk arra, hogy tegyenek lépéseket, nem kell persze egy másik kontinensnek vagy országnak tanácsokat adni, hogy hogyan ö, oldják meg a saját problémáikat, hiszen nem vagyunk kultúrimperialisták. Ezeket a problémákat ö, Afrikának magának kellene megoldani. Én nem tartom magamat vagy magunkat felelősnek. A tényeket kellene megvizsgálnunk, és nem szabadna így a kedélyeket felkorbácsolnunk. Köszönöm. I would now like to give the... Elnök. Erik Márkátnak adtam meg a szót a zöldek részéről. So. Um, ja, ich, ich finde es auch super, dass wir uns... auch Nagyon jönnek tartom, hogy a tényekre koncentrálunk. Én is szeretnék hozzájárulni ehhez a vitához. Az Európai Parlamentben sokat beszélünk az irreguláris migrációról. Körülbelül 50 ezeren érkeztek az afrikai kontinensről ilyen módon Európába. Ha megnézzük ezt a számot, akkor azt látjuk, hogy 50 ezer nem sok, se az európai populációhoz képest, sem az afrikai populációhoz képest. Ez az afrikai populáció 0,4 század százaléka. Úgyhogy tisztáznunk kellene azt, hogy Európán belül szabadon mozoghatunk, szabadon vállalhatunk munkát, hogyha gondoskodunk arról, hogy más kontinensekről érkezők és megfelelő életvezetést kaphassanak Európában perspektívát, akkor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 diese Ziele dann auch erreicht werden. Dankeschön. Uh, thank you. Elnök, köszönöm szépen. Koordinátorok az ICR-tól e vagy a gui tól nincsenek itt, úgyhogy másoknak adom meg a szót. A zöldek részéről, tessék. Miss Rose, please press the speak button. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci aux auteurs pour cette étude. Köszönöm szépen a szerzőknek ezt a tanulmányt, amely alapján sokkal árnyaltabban látjuk a realitást ezen a kontinensen. Említették az éghajlatváltozást és a pandémiát a migrációval összefüggésben. Az éghajlatváltozás gazdasági körülményekhez, illetve az életkörülményekhez is kapcsolódik, és az éghajlatváltozás mindenek előtt a legsérülékenyebb népességcsoportokat érinti, például Gánában, ahol a termést az eső hiánya is súlyosbította, előmozdította a, a migrációt. Az éghajlatváltozás elválaszthatatlan a migrációtól, ugyanakkor figyelembe kell venni a regionális és helyi sajátosságokat, azt, hogy ez hogyan befolyásolja a migrációs útvonalakat, illetve a jövőre nézve a szükségleteket. Szerintem mindenképpen sürgős, hogy az európai jogalkotó ne globálisan tekintsen a migrációra, és ne csak a biztonsági szempontokból, vagy választási megfontolásokból, hanem szeretném tudni éppen ezért, hogy az afrikai és európai döntéshozóknak milyen tanácsokat adna arra vonatkozóan, hogy az éghajlatváltozás tematikáját például hogyan lehetne jobban figyelembe venni a finanszírozás szempontjából, és hogyan lehetne jobban együttműködni ahhoz, hogy egy célzottabb és megfelelőbb választ adjunk. Köszönöm. Thank you, and again. Köszönöm szépen. Michel Rivezi a szó. Zöldek. It's not online. Okay. Elnök, Rivazi úr a kapcsolatban úgy, hogy a zöldek részéről Herzberger asszonyé a szó. Kérem nyomja meg a mikrofon gombot, Herzberger asszony. Dr. Herzberger, please put. Yes, I make it. Okay, you see me and you hear me? Hallanak és látnak? Igen. Rendben. Tehát akkor a következőt szeretném megtudni. A klímaváltozás milyen mértékben hat ki a migrációra, ezen kívül az Afrikán belüli migrációt illetően. Kihat-e ez a politikai hangulatra azokban az országokban, amelyek célországok. Például Guinea-ből és Máliból, Szenegálba nagyon sok menekült érkezik. Kérem, hogy képet is kapcsoljon be, mondja az elnök. Igen, rendben, Herzberger asszony, most akkor látjuk Önt. Tehát akkor megismétlem, amit az előbb mondtam. Tehát a következő. Nagyon sok mindent megkérdeztek a kollégák, amit fel akartam tenni kérdés, hogy a klímaváltozás hogyan hat ki a migrációra. A második kérdésem pedig az volt, hogy az Afrikán belüli migrációt illetően a Száhel övezetben kihat-e a politikai hangulatra azokban az országokban, amelyek célországok. Itt különösen megemlíteném a Szenegálba irányuló migrációt Giniből és Maliból. Nos, akkor folytatnám. Ez a migráció kihat-e a gazdasági növekedésre a befogadó országokban? Yes, madam, we can hear you and see you, madam. I have finished. Uh, did, did you listen what I have said? Uh, yes, madam. Tehát, ha hallották, amit mondtam, hallották a kérdéseimet? Elnök, köszönöm szépen, és azt hiszem, hogy a kérdései egyértelműek voltak, úgyhogy erre is tudunk majd válaszolni. Most pedig a bizottságnak adnám meg a szót, Francesco Lucianónak, aki a Migrációs és Foglalkoztatási Egységnek a vezetője. hallanak és látnak. Mindenkit üdvözlök. Köszönöm szépen, hogy meghívtak engem az Interafrika témakörben. Köszönetet szeretnék mondani a jelentés szerzőinek, nagyon érdekes, és nagyon jó információkat fogtak össze az Afrikán belüli migrációt illetően, és tették fel azokat a kérdéseket, hogy hogyan segíthetjük Afrikát. Nos, a bizottság számára ez a tanulmány nem új tanulság, de alátámasztja azt, hogy megfelelő politikákat és választásokat hozunk az interafrikai migrációval kapcsolatban. Figyelnünk kell erre a dinamikára. Nem csak arra kell figyelnünk, hogy Európába hogy áramlik a migráció, és a politikáinkat a tájékozott tényalapú információkra kell alapoznunk. Nagyon sok kezdeményezést teszünk tanulmányok összeállítására. szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy az EU támogatja a mobilitást Afrikában és a szabad mozgást. Ez például az Európai Uniónak egyik alapelve. Az EU tagállamok és a bizottság szeretne felelősségteljes, biztonságos migrációs áramlatokat biztosítani. Ami a specifikus kérdéseket illeti, illetve a jelentés pontjait. Az Európai Uniónak a protokollja a szabad mozgásokat illetően két évvel ezelőtt került elfogadásra, de még nem ratifikálták. De a regionális szinten létezik ez az egyezmény, és az Európai Unió támogatja ezt. Tudjuk, hogy a társadalmi és gazdasági integrációt elősegítheti ez a fajta mobilitás. Ahogy már említettem, a jelentés is azt hangsúlyozza, hogy a mozgásszabadság nagyon fontos, az igatnak a szerepe, a kormány közi szervezeteknek. Általában véve, hagy emlékeztesek mindenkit arra, hogy nem csak arra szabad koncentrálnunk, hogy a migráció problémát jelenthet, hanem arra is, hogy Afrikában lehet támogatni ezt a fajta jelenséget, és ugyanakkor védeni kell a menekültek és a migránsok jogait. Segítséget kell nyújtanunk, és meg kell oldanunk a kiváltó okokat. Stabilitást kell teremtenünk, és álláshelyeket teremtenünk. Ezen kívül nagyon sok ezer migránst Afrikából érint az, hogy veszélyes körülmények között teszik meg a migrációs útvonalat. Több mint százezer migráns támogattunk. a nemzetközi szervezetek bevonásával, illetve humanitárius szervezetek bevonásával. A dialógus és az együttműködés nagyon fontos reg- regionális szinten. Amikor a migrációról beszélünk, akkor ezt a legszélesebb értelemben használjuk. Ez része az Afrikával kialakított komprehenszív stratégiánknak, amelyet márciusban fogadtunk el. Két hónappal ezelőtt láttuk azt, hogy nagyon fontos, hogy a partnerországokkal széles körű együttműködést valósítsunk meg, és beazonosítsuk a problematikus területeket. Végül, hogy mondjam el, hogy a migráció mindig is egy olyan terület lesz, ahol az együttműködést szeretnénk fokozni Afrikával. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig a szerzőknek adom meg a szót, hogy lezárják és végkövetkeztetéseket vonjanak le ez ügyben. Köszönöm szépen, nagyon jó kérdéseket kaptunk. Biztos, hogy nem tudunk minden kérdésre válaszolni, de néhány dolgot kiemelni két percben. A klímaváltozást illetően nagyon sokan hangsúlyozták ezt, mint faktort. A jelentésünk nagyon fontosnak tartja ezt a, jelenté, ezt a jelenséget, de azt gondoljuk, hogy a nagy kép, a szélesebb kép az arra koncentrál, hogy hogyan működik a migráció, milyen struktúrák érintettek, ki váltja ezt ki, milyen területeket érint. És persze a klímaváltozás, illetve a várható hatásai Afrikában nyilvánvalóan, hogy ez része a szélesebb képnek. Egy másik terület, amit már sokan említettek, azok az adatok, az információk, honnan tudjuk, hogy milyen adatok valósak, hogyan válogassunk ezek között. Nagyon fontos, hogy megszűrjük a forrásainkat, és hogy a legmegízhatóbb információs forrásokkal dolgozzunk. És beazonosítsuk a kiváltó okokat, hatásokat, a demográfiai folyamatokat, a populáció átalakulását. Tehát ahhoz, hogy átfogó megoldásokat alakítsunk ki, ahhoz koherens módon és tájékozott módon kell navigálnunk az információ áradatot, annak érdekében, hogy megfelelőek legyenek a megközelítéseink. Az adat forrásokból mazsolázgatni adhok módon, az félrevezető lehet. Tudjuk, és sokan mondták, és mi is említettük a jelentésünkben, hogy az Európai Unió próbálja figyelemmel követni a migráció gyökereit, kiváltó okait. Véleményünk szerint ez folyamatos munkát igényel. Nagyon fontos, hogy ne egy részletét ragadjuk ki a képnek, hanem teljes képet alkossunk. Nem akarom monopolizálni a zárszavakat, úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. Thank you very much, Christina, and thank you. Um, uh, uh... Köszönöm, Krisztina, és köszönjük a nagyon fontos megállapításákat. Sajnálatos módon nagyon kevés időnk maradt, de két dolgot azért megemlítenék. Az egyik dolog az az, hogy a migráció, mint elképzelés, részévé vált a politikai vitáknak. És önök, mint a parlamenti tagok, nagyon sok politikai vitában olyan terminológiát alkalmaznak a migrációval kapcsolatban, ami félreértéshez vezet, hát az akadémiával kapcsolatban. Mint ahogy a terminológiát másképp alkalmazzák a kutatóügynökségek Például többen mondták, a munkavállalók mobilitása, ez Afrika nagy részén működik, és lehetővé teszi az emberek számára, hogy megélhetést keressenek. Csak úgy, mint az Európai Unión belül. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt lehetőségként is megélhetnénk. Végül. Egyetértek azzal, hogy egy dolog globális, kontinentális kereteket teremteni, és más dolog beavatkozni helyi, nemzeti szinten ezekbe a folyamatokba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy sokkal inkább specifikus, fókuszáltabb politikákat kellene folytatni helyi szinten, különösen egy olyan kontinensen, ami annyira sokszínű, mint Afrika. És én tudom, hogy folyik ilyenfajta munka, csak nem csak általános elvi vitát kellene folytatni, mert így alakulnak ki a félreértések. Úgyhogy jó lenne belemenni a gyakorlati ö, témákba, alacsonyabb szintekre lebontva. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük szépen ezt az előadást, és köszönjük szépen az elvégzett munkát köszönetet szeretnék mondani a vitáért. Szerintem nyilvánvaló, hogy a migráció az nagyon fontos téma az Európai Parlamentben, de különösen fontos a szakbizottságunk számára. Ezzel ezt a napi rendi pontot letöttük, és eljutottunk a hatos napi rendi ponthoz. Egyéb pontok, úgy látom, nincsen felvetés. Hetes pont. A következő ülés december másodika és december harmadika. a december másodikán 9-től 12 december harmadikán délután. Ezzel lezárom ezt az ülést, mindenkinek kellemes estvést, estét kívánok, és remélem, hogy holnap utántól kezdve kellemes lesz a hétvégéjük.